Here we go. All right, welcome. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Buzek elnök egy óra múlva csatlakozik hozzánk, addig pedig lehetőségünk van arra, hogy ne engem érte megtiszteltetés, hogy az ülést vezessem. Először a júliusi ülésünk jegyzőkönyvét kell elfogadnunk július 9-10-e, hogyha a mai ülés végéig nincsen senkinek sem ellenvetése, az jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Kezdjük már is a munkát. A Brexit és az ipari és űrpolitika, ez a többedik ilyen workshopunk, amely az EU 27-ek gazdaságára gyakorolt kihatását vizsgálja a Brexitnek. Novemberben lesz a következő, amely a Horizon 2020 Brexitre és a Brexit összekapcsolódását veszi figyelembe. Az európai űrpolitika versenyképesebbé akarja tenni az európai ipart annak érdekében, hogy fenntartható növekedési pályára állhasson, és a mikro és kisvállalkozások 99%-át biztosítják az EU-nak, és kétharmadát adják a magánszektorban adott foglalkoztatásnak, és komoly hozzáadott értékkel járnak. A megerősödött EU űrpolitika pedig mind a közlekedés, mind az éghajlat, vagy a kommunikáció és a biztonság technológiában is nagy befolyással lehet. Fél évünk sincs a Brexitig. A mai workshopunk tehát megvizsgálja, hogy milyen kihatással lesz az ipar és űrpolitikára a Brexit a 27-ek Európájában, hiszen nyilvánvaló, hogy lesz kihatása. Egy óra rendelkezésünkre, egy picit kevesebb, mint egy óra, hiszen négy órakor pontosan szavaznunk kell. Jelzem, hogy a workshopunkat a weben is követhetik, az előadásokat az ITRE szakbizottság honlapján eh, publikáljuk, az összefoglalót is eh, publikálunk majd. Az előadóknak max. 10 percünk van előadásra, és utána pedig eh, kérdez-felelekre térünk rá, kérdéseket lehet feltenni, a szakértőink pedig válaszolnak. Ezzel már is megadom az első előadónknak a szót, Reinhilde Voigelesnek. Jól mondom ki a nevét? aki a Brexit EU 27-ek iparpolitikájára és űrpolitikájára való kihatásával foglalkozik. Voigelers asszony senior fellow a Bruegelnél, professzor a Löveni Egyetemen, és a Royal Flamand Balga Tudományos Akadémia tagja is, és az ISZI Tudományos Tanácsának tagja, és a magas szintű munkacsoport, amely Kalasz biztosnak a tanácsot ennek a munkacsoportnak a tagja, vagy Szeszony, ennél szó. Köszönöm szépen, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy az ipar és űrpolitika kérdéséről beszélhetsek, és arról, hogy hogyan néz ez majd ki a Brexit után. A legtöbb, a legelső észrevétel, amelyel a Brexitről szóló találkozók mindig kezdednek, a bizonytalanság észrevételezése. Nem tudjuk, hogyan fog kinézni az EU 27-ek és az Egyesült Királyság közötti kapcsolat, és azt sem tudjuk, hogy milyen ipari és űr stratégiát fog kidolgozni az Egyesült Királyság és ez itt nagyon nehézé teszi jelenleg, hogy az EU kidolgozza, kitalálja, hogy milyen ipar és űrpolitikát kövessen a Brexit után. Rengeteg tett a bizonytalanság. Ezt kell figyelembe venni, és ezért csak általános elvekről beszélhetünk a tekintetben, hogy az EU27-ek ipari és űrpolitikája hogyan nézhet, milyen formát ölhet. Erre próbálok most kísérletet tenni. Előadásom tehát egy nagyon átfogó áttekintése lesz ezeknek az elveknek, az ipar és űrpolitikai elveinek. Két előadótársam pedig sokkal inkább a részletekbe, az ipar, illetve az űrpolitika részleteibe merül majd el. Röviden tehát arról szeretnék beszélni, hogy hogyan változik meg az üzleti környezet, és megvizsgálom azt is, hogy milyen szakpolitikákra lesz szükség az 27-ek Európájában. Biztosítandó az európai növekedést, és ezután próbálom felmérni azt is, hogy a Brexitnek milyen kihatása lesz erre a szükséges iparpolitikára. Ami a kihívásokat és a változó környezetet illeti. Gondolom mindenki számára ismertek ezek a szempontok, de ezért elmondom, a globalizáció jelenségének növekedése, Ázia és, Ázia és Kína jelentésének növekedése, gyors technológiai változás, digitális technológiák növekedése, az ágazatok határai elmosódnak, a gyártás is eloszló, elosztik, és az egyes ágazatok közötti határok is elmosódnak a cégeket az globális vertikum is jobban összeköti, és sokkal több bizonytalanságra vannak kitéve a cégek, ezek gazdasági bizonytalanságok lehetnek, de politikai bizonytalanságok is, például a kereskedelmi háborúk, a protekcionizmus és a Brexit, és így ilyen bizonytalanság jelen, de nem az egyetlen de további bizonytalansági elemek is meghatározzák a politikai és iparpolitikai tervezést. Röviden arról szeretnék beszélni, hogy megmondjam, hogy minden változás mögött milyen motor erő rejlik, ez pedig a globális értékteremtő láncra való átállás és az innovatív kapacitás átalakulása kutatásokat végeztünk a Brühelben eznek kapcsán, megmutatva, hogy a gazdasági tevékenység az EU-ban sokkal integráltabb a globális értékteremtési láncolatba vagy vertikumban és nem az egész value chain-re, WC-re, hanem csak bizonyos speciális feladatokra koncentrálnak gyakran a cégek, tehát sokkal nagyobb az összekapcsolódás, a konnektivitás a cégek, a régiók, az országok és az ágazatok között. Azt is kiolvashattuk az adatokból, hogy bár Európában gyak, gyakran azt mondjuk, hogy global value change, globális értékteremtési láncolat, de gyakran ez az értékteremtési láncolat európai európai összekapcsolódást biztosít ez a cégeknek, az ágazatoknak, az országoknak. Ezért beszélünk európai vertikumról. Nos, ezek a globális értékteremtési láncolatok kiterjednek nem csak a nagy cégekre, hanem a kis és középvállalatokra is, akik beszállítók, szolgáltatókat, vagy szolgáltatásokat, vagy termékeket szállítanak be. Fontos, hogy még több értéket teremthessenek egy fenntartható gazdaságban, és biztosítsuk azt, hogy hozzájárulásuk valóban egyedi képességekre, kompetenciákra épüljön, és így az értékből többet ki tudnak hasítani maguknak, hogyha az európai vertikumban működnek együtt. A globális értékteremtési hálózat innovatív kapacitásra épít, hiszen egyre több egyre gyakrabban nem is a termék mennyisége, hanem sokkal inkább a minősége fogja meghatározni az értékteremtést. A termelékenységet kell növelni, hol nagyobb hozzáadott értéket kell elérni. Ez pedig gyakran az innovatív kapacitással kapcsolódik össze. Minden ágazatban azt is látjuk, hogy a magas hozzáadott értékű termelés a meghatározó, amely a cégek innovatív kapacitását határozza meg, akik a globális értékteremtési hálózatokban, illetve az európai értékteremtési láncban működnek együtt. Hogyan lehet a felismerések alapján a szakpolitikát alakítani? Fel kell ismernünk, hogy a tevékenységek összefüggenek, a cégek, az ágazatok és az országok között. felismerés kell, hogy meghatározza a szakpolitikai tervezést. Az országoknak részt kell venniük, és hasznot kell húzniuk ezen globális értékteremtési láncolatból, ez pedig azt jelenti, hogy az értékteremtési láncolatok működését biztosítani kell, az emberi tőke, a tudás, a tőke és a munkaerő szabad mozgását kell biztosítani, ez pedig lehetővé teszi azt is, hogy az országok produktíve képességeiket kapcsolják össze az olyan termelésekben, tevékenységben, amelyel integrálódhatnak ezen fluid értékteremtési láncolatban, de ugyanakkor a helyi termelési képességeket is be kell tudni ágyazni ebbe az értékteremtési láncolatban. Ez a szakpolitikai menetrend vagy agenda számára azt jelenti, hogy kereskedelmi politikákat kell összekapcsolni, ezen utóbbiak ugye a, a jól működő politikát biztosítják, a megfelelő keretekkel biztosítva így, hogy a cégek ezen értékteremtési láncolatokban részt vegyenek és kihasítsák az értéket maguknak. Ez határozza tehát meg a kereskedelmi politikát, és ez kapcsolja össze az iparpolitikát a kereskedelem politikájával. A nyitottság abszolút előfeltétel a cégek számára, hogy részt vegyenek a nemzetközi együttműködésben, de a behind the border, vagy a határ mögötti megközelítés is nagyon fontos, hogy biztosítsuk a cégek számára, hogy részt vehessenek a kereskedelmi láncolatokban. Akár európai, akár világ kereskedelmi lánc ez, ez szolgálja az EU kereskedelmi ö, politikája, a vám és egyében vám szerinti akadályok felszámolása az értékteremtési hálózat során, biztosítva így, hogy a cégek még szorosabban működhessenek együtt határon átnyúlva. Nyílt határok, a vám és nem vám teremszerű akadályok felszámolása, tehát egy fontos előfeltétel. Az értékteremtési láncban minden egyes elemnek nyitottnak kell lennie, de ugyanakkor szélesebb körben kell gondolkoznunk, kereskedelmi partnereinkre is gondolva, hiszen akár a fölfele vagy lefele való összeköttetés a vertikumban nagyon fontos, és nem csak a közvetlen, hanem a közvetett kereskedelmi partnerekkel való kapcsolat is nagyon fontos. A kereskedelmi liberalizáció menetrendjét még jobban előbbre kell vinni multilaterális szinten is, biztosítva így a közvetlen és közvetett pozitív kihatásokat. Nem csak a kereskedelmi akadályokról van szó, hanem a különböző normákról, standardokról, az egységes piac itt is nagyon fontos. Az egységes vagy, meg, vagy közelítő ö, termék, standardok és normák is könnyebbé teszik, hogy az egyes szégek részt vegyenek a vertikumban. És persze az összekapcsolódást is gazdaságossá kell tenni, tehát olyan logisztikai hálózatokra és globális termelési hálózatokra van szükség, amelyel biztosítjuk, hogy az ipari és komplementer szolgáltatások is ezen értékteremtés céljait szolgálhassák. Ezen feltételekkel biztosítjuk tehát az európai vagy a globális vertikumok működését, biztosítjuk a hatékony értékteremtést, de az is kérdés, hogy mennyi értéket tudunk magunk megőrizni az értékteremtési láncban termelt értékből. Melyek lesznek azok az országok, régiók, akik kapturálják vagy megőrzik az értéket, amelyet teremtettek. A capturing value csak akkor végrehajtható, hogyha valódi egyedi kapacitásokkal és fenntartható kapacitásokkal rendelkezünk az értékteremtési láncolatban. Ez pedig az értékteremtési láncolatokat összekapcsolja az innovatív kapacitásokkal, hiszen ezek adják az egyedi és fenntartható kapacitás forrását, amelyek nem csak az értékteremtést, hanem az érték megőrzését is biztosítják a cégek vagy a régiók számára. a szakpolitikai céloknak ezt figyelembe kell venni. Tehát biztosítani kell jól működő kereskedelmi politikát, a jól működő value chain és egy olyan iparpolitikát, amely lehetővé teszi az innovatív kapacitások működését behind the border, a határok mögött is, annak érdekében, hogy a kereskedelmi politikát az iparpolitikával szorosan összekapcsolhassuk. Mindez pedig azt jelenti, hogy a szakpolitika célja az kell, hogy legyen, hogy Európa a termelő cégek számára vonzó termelőhely legyen, az európai értékteremtési hálózatok hatékonyan működjenek, és az is nagyon fontos, hogy nagyon nehéz tudnunk, hogy ezek az innovatív kapacitások honnan jöhetnek létre, hol üthetik fel úgymond a fejüket, bármely ágazaton, bármely vertikumban megtörténhet, ez éppen ezért fontos a horizontális megközelítés is. Végezetül pedig A kereskedelmi politika az EU-n kívül való térségekkel való együttműködés tekintetében nagyon fontos, nem csak az Egyesült Királysággal a Brexit után, hanem a multilaterális szintéren is nyitottaknak kell lennünk de az EU-n belüli iparpolitika ennél is inkább kell, hogy fókuszáljon az innovációra. Horizontális politikai menetrendez, de nagyon fontos, hogy az innováció alapú növekedés fontos ágazatait nyomon kövessük, ahol fenntartható innovatív pozíciókat kell megőriznünk, vagy megteremtenünk. Ide tartozik a digitális ágazat, Ezen felül a biofarma um, ágazat, ahol a digitális technológiák alkalmazásával igazi driverré válhatunk az innováció és a növekedés és az értékteremtés területen. A közlekedés uh, nagyon fontos ágazat, és az aerospace, vagy a légi és űr uh, közlekedés, vagy űrkutatás uh, is fontos, ilyen eh, driverként működik. Fontos tehát, hogy egy megfelelő horizontális megközelítést alkalmazzunk, és nyomon kövessük azokat a pivotális vagy kulcsfontosságú ágazatokat, amelyek eh, a növekedés zálogaivá válhatnak a jövőben figyelve arra, hogy szükség van-e bármilyen szakpolitikai beavatkozásra annak érdekében, hogy a potenciált kiaknázzuk. Hát ennyit akartam mondani tényleg nagyon röviden azon iparpolitikai kihívásokról, amelyek előttünk állnak. For your remarks, now next in line is... Köszönöm. Luisa Santos következik, aki a Business Europe-nál a nemzetközi kapcsolatok igazgatója, és a Business Europe-nál a Brexit Task Force vezetője. A TTIP Advisory csoportnak volt a tagja, és most pedig tagja az EU szakértői csoportnak az EU kereskedelmi megállapodásai témában. Köszönöm, elnök úr. Én kereskedelmi szakértő vagyok, és most először járok ebben a bizottságban azért, hogy beszéljek a Brexitről, Először is egy áttekintést fogok nyújtani arról, hogy a Business Europe-nak mi a Brexitben az álláspontja, és milyen prioritásokat határozunk meg, majd egy kicsit többet fogok beszélni azokról az ágazatközi kérdésekről, amelyek a, az üzleti szférára kihatnak, Ugye ez alapvetően az ipar és a szolgáltatás nem elválasztható, tehát mind a kettőt érintő ügyekről fogok beszélni, és a végén pedig meg eh, beszélek arról is, hogy eh, milyen munkát végeztünk Brexit kutatásban, és milyen kiadványaink vannak eddig. Mik a prioritásaink, tehát önök is tudják, hogy eh, nagyon nehéz környezetben kell működnünk. A Salzburgi csúcs találkozó eredményeit mindenki ismeri. Drámai pillanatban vagyunk most a Brexit szempontjából. Az üzleti szféra számára a legfontosabb az, hogy legyen átmenet, nevezetesen addig, amíg egy új megállapodás meg nem születik, amely létre nem hozza a keretet a brit EU kapcsolatok számára, addig is szükség van egy puha landolásra, hogy puhán szűnjön meg az EU tagja lenni Nagy-Britannia, és váljon harmadik országá. Ez egy olyan átmeneti időszak, amikor is Nagy-Britannia továbbra is bemaradna egy időre az egységes piacban, illetve a vám közös vámterületen. Nyilván ez a vissza, a, ki, a ehhez kell egy megállapodás, egy Brexit megállapodás, ami előfeltétele mindennek. Számunkra tehát fontos az, hogy mivel nagyon gyorsan megy az idő, és talán október, illetve november közepéig kell megállapodást létrehozni a kilépésről, ez fontos lenne, mert különben nem lesz átmeneti időszak. Emellett érdemes azt is, annak is tudatában lenni, hogy ahhoz hogy a tárgyalások megkezdődjenek, ahhoz természetesen Nagy-Britannak előbb már egy harmadik országgá kell válnia, ugyanakkor ahhoz, hogy megkezdődjék, vagy azelőtt, hogy megkezdődjék a tárgyalások, már el kell végezni bizonyos komoly előkészítő munkát. És ez most egy fontos feladat, hogy ugyanakkor nem szabad alásni az egységes piacnak a működését. Ez számunkra is egyértelmű és fontos, amennyiben Nagy-Britannia továbbra is hozzá akar férni a kilépés után is az egységes piachoz, akkor nyilván ez egyben azt jelenti, hogy a kereskedelmi politikája fölött kevesebb ellenőrzéssel számolhat. Jelenleg a brit kormány álláspontja az, hogy nem akarnak az egységes piacban maradni, és nem akarnak vámunióban maradni az EU-val. Ez természetesen az ő választási lehetőségük, ugyanakkor Nyilvánvaló, hogyha így döntenek, akkor nem kaphatnak ugyanolyan hozzáférést a piachoz, mint amilyet jelenleg élveznek. Ezt érdemes kimondani. Az európai üzleti körök számára az európai egységes piac fennmaradása egy abszolút prioritás. Akkor most nézzük az egyes konkrét Brexit jellegű kérdéseket, ahhoz kapcsolódó kérdéseket. Alapvetően négy olyan dologról beszélnék, amelyek különböző üzleti ágazatokat érintenek. Az első a vámmal kapcsolatos kérdések. Ahogy önök is tudják, a közös külső vámok alapját képezik a jelenlegi Európai Uniónak. Közös határunk van, ugyanazok a vámok, ugyanazok a szabályok a kereskedelemre vonatkozóan. Közös szabályozói keretünk is van. Ez az e- egységes piac alapja, ugyanazok a szabályok, ugyanazok a szociális és környezeti standardok, ugyanaz a versenypolitika, ugyanaz az állami támogatási szabálypolitika, és ez egyben azt is jelenti, hogy egy terméket csak egyszer kell tesztelni, és ha megfelel ott a szabályoknak, akkor az egész Európai Unióban megfelel. Nagy-Britannia, hogyha kiválik az EU-ból, akkor mindez megkérdőjeleződik az ő szempontjukból. Ez azt jelenti, hogy ezt követően nem tudjuk, hogy mi lesz a vámokkal. Előfordulhat, hogy szabadkereskedelmi megállapodás lesz, akkor kölcsönösen vámmentesen kereskedhetnek egymással, de erre semmi garancia nincs, és érdemes elmondani azt, hogy akár 40%-os vagy még magasabb vámok is léteznek például agrárterületeken, de a textil vonatkozásában is 12%-os vámok sújtják a harmadik országok behozatalát. 10%-os az autóimport vám tarifája, ugye az amerikaiak emiatt szoktak panaszkodni, hogy az ottani vámok alacsonyabbak, mint nálunk. Ha nem sikerül szabadkereskedelmi megállapodást létrehozni, akkor további vámokat kell majd fizetniük a mi cégeinknek is, hogyha kereskednek brit partnereikkel, és persze fordítva is. És még ez is feltételezi, hogy ugyanazok a szabályozói, ugyanaz a szabályozói környezet, mint most. Ugyanis ha ez így marad, akkor egy terméket csak egyszer kell engedélyeztetni, egyetlen egy címkét kell föltenni a termékre, de hogyha a britek nem tudnak megállapodni az EU-val, vagy úgy döntenek, hogy a szabályozást eltérítik, megváltoztatják, akkor az azt jelenti, hogy a terméket kétszer kell engedélyeztetni, adott esetben kétféle címkézéssel kell ellátni, és különböző szabályoknak kell megfelelni a gyártók részéről. Ez persze administratív terheket jelent, különösen a KKV-knál súlyos ez, illetve több embert kell ráállítani a vámügyek intézésére a cégen belül. Ráadásul ez azt is jelenti, hogy lesz határellenőrzés. Csak gondolják át, hogy élelmiszereknél nagyon magas az elvárás, állategészségügyi, növényegészségügyi elvárás. Amikor érkezik egy termék harmadik országból, akkor azt be kell ellenőrizni, eh, hogy megfelele a szabályoknak, és ezzel is további papírmunka jár. Tehát arra lehet számítani, hogyha nincs megállapodás a britekkel, és az előző hozzászóló már erről beszélt, ugye az ellátó láncokról, beszállítói láncokról, amelyek nagyon integráltak eh, az Európai Unión belül, beleértve a brit szigeteket is, eh, akkor itt, eh, hogyha vám ügyintézést kell, további termékellenőrzést kell bevezetni, további ellenőrzéseket, akkor az a költségeket növeli, illetve megszakítja ezt a láncot, és a határokon kell egy sor administratív lépést megtenni. Aztán az eredetre vonatkozó szabályok, ezt sokan nem szeretik, de mégis szükséges az, hogy valaki vámok nélkül keretkedhessen, tehát ahhoz, hogy valakinek a terméke e, ezeket a szabályokat élvezhesse, akkor meg kell meg kell teljesítenie kell, például az autóiparnál, hogy 55%-a belső, tehát európai keletkezésű legyen. Ez azért fontos, mert az EU-n belül nagyon sok helyről szállítják be a különböző alkatrészeket. Érdekes kérdés, hogy a kilépés után a brit, a Nagy-Britanniába származó eh, alkatrészek, azok eh, megfelelnek-e ennek a szabálynak. Tehát eh, ez nem egy egyértelmű, és amennyiben így nem teljesülnek a szabályok, akkor adott esetben a beszállítói lánc megváltoztatására is sor kerülhet az egyes termékeknél, és itt most érdemes felhívni a figyelmet egy fontos dologra. Koreával, Kanadával és egy sor másik országgal van szabadkereskedelmi megállapodásunk, és az ottani inputokat is figyelembe kell venni, amennyiben Nagy-Britanniának nem ugyanazok a szabályai, mint nekünk, illetve nem veszik át azokat a szabályokat, akkor nem fogjuk tudni használni a mi termékeinkben a brit köztes termékeket, mielőtt azok kereskedelmi forgalomba kerülnek ezekkel az országokkal. A szabályok eltérése egy külön kérdés, nem csak egyes ágazatokra vonatkozóan, hanem alapvetően ez egy morális kérdés is, mert az egyenlő esélyekről van szó, a szociális környezetvédelmi szabályokról van szó, Nagy-Britannia hajlandó -e játszani e szerint a szabályrendszer szerint, vagy egyfajta illojális verseny alakul ki a brit és az EU-s cégek között. Aztán az adatáramlás egy sor ágazatot érint. A GDPR Eh, rendeletet, az adatvédelmi rendelet jelenleg érvényes Nagy-Britanniára is. Mihelyst harmadik országgá válik Nagy-Britannia azonban az EU szabályok alapján már is nem felel meg a szabályoknak, ami azt jelenti, hogy egy eh, döntést kell hozni arról, hogy az ő szabályaik megfelelőek-e, és csak akkor történhet további adatcsere. Egy ilyen döntés meghozatala időbe telhet, és amíg ez meg nem történik, addig az bizonytalanságot jelent. A kutatásfejlesztésről sokat nem beszélnék most, mert erről majd egy későbbi workshop fog szólni, de mindenképpen egy olyan téma, amivel foglalkozni kell, hogyha meg akarjuk vizsgálni a jövőbeni kapcsolatokat. Fölhívnám a figyelmet két kiadványunkra, amit a Brexit-tel kapcsolatban kiadtunk, azért, mert azt akarjuk, hogy a cégek felkészültek legyenek még nem tudjuk persze, hogy mi lesz a jövőbeni kapcsolat Nagy-Britannia és az EU között. A cégeknek fel kell készülniük a lehető legrosszabb megoldásra is, amennyiben az bekövetkezik, e, illetve e, tudniuk kell, hogy e, mik a hatásai a Brexitnek a beszállítói lánc az egész beszállítói láncra. Ez az egyik legnagyobb kihívás. A Business Europe szervezetként mi tudatosítani akarjuk ezeket a problémákat, és rá akarunk mutatni arra, hogy mely területeken lehet hatása a Brexitnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Santos asszony. Következő előadónk jean torta Tortoa úr, aki az Európai űrpolitikai intézet igazgatója 2016. júniusa óta. Ez előtt főtitkára is volt az ASD Eurospace-nek, ez az Európai űripar kereskedelmi szövetsége. 2004-től 7-ig pedig a francia űrügynökségi, űrügynökségnek az észak-amerikai irodájában dolgozott. Önni a szó. Köszönöm szépen. Mindig nagy megtiszteltetés számomra, hogyha meghívnak az Európai Parlamentbe hogy például az űrpolitikáról beszélhessek. Pár szót hadd szóljak az intézményünkről Bécsben van a székhelyünk, ez egy európai agytröszt. Az űrpolitikával kapcsolatban Hadd kezdjek néhány általános megjegyzés, általános leírással arra vonatkozólag, hogy mik az e- űrpolitika legfontosabb aspektusai az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság az ESZÁ-nak, az EUMETSZAT-nak tagja. Ezeknek tagja fog maradni a Brexit után is. Szeretnék rámutatni arra is, hogy inkább az alkalmazásokra és az, az üzleti oldalra fókuszál hagyományosan az Egyesült Királyság, sokkal inkább, mint a többi tagállam. Ennek az egyik következménye az, hogy például az Arianában és az embereket űrbe juttató űrrepülésekben korlátozottan vesz csak részt. Ez az ő stratégiai döntésüknek a következménye. Az űrszektorral kapcsolatos szerepükről. Az Egyesült Királyság olyan tagállam, amely a biztonság és védelmi ügyekkel kapcsolatban rendkívül érzékeny, Talán a Brexit, illetve az a perspektíva, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Uniós körből, ennek lehetnek majd következmény hatása a biztonság és védelm területére is. És még egy, az Egyesült Királyság a legliberálisabb megközelítést alkalmazza az űrhöz az Európai Uniós tagállamok közül. Akik erről nincsenek meggyőződve, azoknak szeretnék mutatni egy ábrát, ami az egyik tanulmányunkban is szerepel, néhány héttel ezelőtt jelent meg. Itt az látható, hogy hogyan oszlanak el a magánberuházások az űrszektorba tett magánberuházások az úgynevezett New Space vagy űrrepülési ipar területén belül, és Európán belül az Egyesült Királyság az a tagállam, ahol magasan a legnagyobb beruházás történik erre a területre. Gyakorlatilag az összes európai kezdeményezésnek több mint a fele az Egyesült Királyságból származik. Tehát az Egyesült Királyság nem olyan tagállam, mint a többi, legalábbis az űrkutatás szempontjából. Szeretnék majd még erre részletesebben kitérni, illetve arra is, hogy ennek mik a következményei az Egyesült Királyság és az EU kapcsolata számára a különböző zászlós hajó kezdeményezések tekintetében különösen. Kezdeném a Kopernikusszal. Emlékeztetnék arra, hogy valószínű, hogy az ESA, EUMETSAT, ECM, WF és Mercator programokban tag fog maradni valószínűleg az Egyesült Királyság, legalább megfigyelői szinten. Ez hozzáférést fog biztosítani nekik nagyon sok adathoz. Azonban a Kopernikus olyan szakpolitikán alapul, ami biztosítja majd azt, hogy a legtöbb információ, a legtöbb adat az rendelkezésére álljon az Egyesült Királyságnak is. Lesznek korlátozott adatok, amelyek csak a részes felek számára lesznek elérhetőek, de hát ezt majd meg kell határozni. Végig kell gondolniuk az Egyesült Királyság belieknek azt, hogy az iparuk számára mit jelent az, hogyha kilépnek, vagy ha benne maradnak a Kopernikus programban. illetve hogy az használják-e az Európai Uniós beszerzési szabályokat és az Európai Bizottság által meghatározott szabályokat, amik egyébként ennek a programnak a részvételére vonatkozóan, az ebben a programban való részvételre vonatkozóan kötelezőek. Nincs kétségem afelől, hogy minden félnek érdeke folytatni a közös munkát, és biztosítani azt, hogy a lehető legszélesebb alapokon nyugodjon az Egyesült Királyság jövőbeli részvétele. Minél nagyobb ez az alap, annál jobb a program számára. Úgyhogy valószínű, hogy születni fognak megállapodások, amelyek a harmonizációt biztosítják, illetve a méltányos Egyesült Királyságbeli részvételt megengedik majd a jövőre vonatkozak, de egyelőre ez csak feltételezés részemről. A következő az űr biztonsága. Mi itt a tét? Az, hogy az Egyesült Királyság az SST és SSA Európai Uniós programokban részt fog-e venni. Lehetséges, hogy nem. Lehetséges, hogy azonban valamilyen megoldás révén folyamat biztosan hozzáférnek továbbra is majd az adatokhoz. Még ez természetesen tárgyalásoknak a következménye lesz, hogy eldöntsék, hogy milyen mértékben. Ez az egyik kérdés. A másik az, hogy nincsenek nagy nemzeti értékek amelyeket az Egyesült Királyság beletett volna ezekbe a programokba, ellentétben mondjuk Németországgal. A főkereskedelmi szereplők már létrehoztak egy keretet arra, hogy hogy cseréljenek egymás között adatokat, illetve hogyan biztosítsák azt az adatcserével, hogy mondjuk ne ütközzenek össze műholdak. Ez valószínűleg folytatódó együttműködés lesz. És végül, de nem utolsó sorban ezen a területen vannak olyan szolgáltatások, amelyek az Egyesült Államokból elérhetőek, és bízunk abban, hogy ezek a szolgáltatások továbbra is fennállnak majd a hosszú távon is. kevés aggodalomra odkot adó dolog van, tehát ezen a területen. A következő téma a GovSatcomok, a kormányzati műholdas kommunikációs eszközök. Ez az egyetlen olyan terület, ahol nagyon határozott nemzeti űrpolitikája van az Egyesült Királyságnak. A biztonságos kommunikáció területén. Tehát ismétlem, itt nagyon határozott nemzeti szakpolitikája van az Egyesült Királyságnak. Az elmúlt években egy sor szatkomot ö, bocsátottak fel a Skynet sorozatban, a Skynet 6 például jelenleg is tárgyalások tárgyát képezi az EU-val. A szélesebb perspektívából nézzük a kommunikációs műholdakat, az Open Geosatcom programban is részt vesz az Egyesült Királyság ipara, ez nem fog változni valószínűleg, és mindezen okokból kifolyólag ez nem olyan program, ami aggasztó lenne. Tehát szintén ez valószínűleg könnyen megoldható terület lesz. És végül, de nem utolsó sorban a Galileo. A Galileo programmal kapcsolatban rendkívül ellenséges volt az Egyesült Királyság eleinte, ellenezte ezt a programot. Nagyon határozott álláspontja volt az Egyesült Királyságbeli iparnak. A biztonsággal kapcsolatos szolgálat, szolgáltatások területén különösen ezt PRS-nek nevezzük. Úgyhogy itt potenciálisan elképzelhető, hogy az Egyesült Királyság nem fog a jövőben részt venni ebben a programban ebből a fő konklúzió, amit le kell vonnunk, az az, hogy ha szükségünk van valamire, ami mutatja, hogy szükséges a Galileóba való beruházás, akkor például ez a jelenlegi vita is nagyon komoly érvet jelent amellett, hogy ez a program mennyire értékes és mennyire fontos folytatni. A civil jelek, például az EGNOS hozzáférhető marad majd az Egyesült Királyság számára is, a PRS-hez való hozzáférés, tehát a biztonsági aspektusokhoz való hozzáférés, ez nem egyértelmű, erről majd a későbbiekben külön kell döntést hozni. És ami még nem dölt el, az az, hogy az Egyesült Királyságban székhelyen rendelkező ipari cégek részt fognak-e venni a jövőbeli fejlesztésekben. Nem könnyű ezt a kérdést eldönteni, de a legnehezebb része az egésznek az, hogy az Egyesült Királyságbeli ipar a rendszer biztonsága és az erre vonatkozó menedzsment, a központi mag működtetésében mennyire fog részt venni. Ez kritikus fontosságú kérdés, amivel foglalkozni kell majd. De összefoglalásképpen még a Brexit és az űr ipar kapcsolatáról annyit mondanék el, hogy Végig kell gondolni azt, hogy a Brexitnek milyen hatásai lehetnek az európai űrpolitikára. Ezek az ágazat ö, tekintetében az ágazat méretéhez képest nagyon jelentősek. Ez egy gazdasági szempontból relatíve kicsi ágazat, azonban az Egyesült Királyság szerepe nagyon fontos. Az a Galileo ipari tevékenységének például 17%-áért az Egyesült Királyság felelős, illetve az Egyesült Királyság űripara rendkívül exportorientált. Úgyhogy már az ESA és az RNT nem az a kutatás és a technológia általánosságban nem fog nagy károkat elszenvedni a Brexit miatt. Fontos, végig gondolni azt, hogy az Egyesült Királyságbeli ipar kritikus tömegét meg tudjuk-e tartani. Az ezában való részvétel egy olyan termelés, aminek a piaci hozzáférésű része az Európai Unióhoz kapcsolódik, és az Európai Unió területén zajlik leginkább, tehát az Egyesült Királyság részvétele ebből a szempontból nagyon fontos. Aztán az ellátási láncok, a kritikus technológiákhoz való hozzáférés és a tehetségekhez való hozzáférés tekintetében merülhetnek fel problémák az Egyesült királyság kilépése miatt, illetve a kutatás és fejlesztés űrkutatással kapcsolatos területeit is következetesen kell majd kezelni, mert ez a biztonságunkat és a védelmünket általánosságban is érinti. Az Egyesült Királyság az Európai Uniós űrszektorral kapcsolatos szakpolitikákat nagyon komolyan befolyásolta, és prekurzornak tekinthetjük, az előfutárának tekinthetjük az űrkutatást annak, hogy hogyan fog mondjuk az általános biztonsági és védelmi területen együttműködni az Egyesült Királyság és Európa. Köszönjük szépen, halljuk most a képviselőket. Az első kérdést Van Brent asszony teszi fel az SND nevében, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem a magam nevében hanem Tereza Griffin nevében szeretném feltenni a kérdést. Nem feltenni, felolvasni. Nem tudott eljönni ide, úgyhogy ha önök számára elfogadható, akkor most átmegyek Tereza Griffinbe, és az ő kérdését olvasom fel. A Brexit még nem történt meg ez idáig, de minnyáján érezzük már a hatását. Az IPPR North jelentése alapján az északi területeket kétszerűen súlyosan érinti a Brexit, mint a déli területeket. A kormány tanulmánya azt mutatja ki, hogy két és fél százalékkal csökken az északi és keleti GDP az európai gazdasági térségben maradás esetén 8%-kal, hogyha a kanadai szabadkereskedelmi megállapodás jönne létre, és jelentősen nagyobb százaléka 40 körülével, hogyha a hard Brexit következne be. 45 milliárdos forgalmat jelent az egységes piacba való kapcsolatos 3 millió munkahely függettől, és az EU-ból áramlik a külföldi tőke beáramlás 47%-a. Az emberek már ma is elvesztik a munkahelyüket a cégek zsugorodása okán, amely zsugorodása Brexitre vezethető vissza. A Jaguar, a Land Rover jelentette be nem olyan régen, hogy átmenetileg csökkentik a termelést a Brexit bizonytalansága miatt. Egy no deal Black Brexit során pedig a teljes tevékenységüket Szlovákiába tennék át, 40 ezer eh, közvetlen és 200 ezer közvetett munkahelyi veszne el. Az űrpolitikában az Egyesült Királyság az ESA-ban együttműködik, és hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor sokkal kisebb kihat, ráhatása lesz eh, a űrprogram kialakítására, az űrstratégia kialakítására és a kutatásban való részvételére, és ez az iparág 8,5%-kal csökkenhet. Az Airbus pedig bejelentette, hogy a szatellita szerződéseket más EU tagállamoknak adja majd át. Egy no deal Brexit tehát arra kényszeríteni befektetőket, hogy átgondolják befektetéseiket az Egyesült Királyságban. Az Airbus 14 ezer embert foglalkoztat, felük, ennek a fele VS-ben dolgozik, és összességében 100 ezer ember munkája függ a szélesebb láncban az Airbus-tól. Griffin asszony, egyébként teljes egészében értem a kérdését, azt teszi fel, azt a prózai kérdést teszi fel, hogyan magyarázhatom mindezt meg a választóknak a régiómban. Kérem tehát, hogyha van válaszok, akkor ezt adják meg. Köszönöm szépen, Fambremt asszony. Egy-két kérdést összegyűjtünk, aztán a szakértőink válaszolnak. Tennéke úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kell Kezdem, hogy az előadóink aggájait hangoztassam, és van egy kérdésem is. Nem is önökhez intézem, hanem a brit kormányhoz. Tudják-e, tisztában vannak-e velem, hogy e kalandnak milyen végeredménye lesz? Tudják-e a konkrét számokat? Én a Horizon Europe európai parlamenti előadója vagyok brit egyetemek, brit kutatóintézetek vették fel velem a kapcsolatot. Minden szereplő felvette velem a kapcsolatot, és a kérdés, hogy mi fog történni az együttműködésünkkel. Például mi történik a Horizon Europe programmal? Kérdés, válaszom az volt, az volt ha az önök tagállama úgy dönt, hogy kilép, akkor biztosítsák, hogy valamilyen szerződéses keretek mellett történhet ez. Bárnyé úrral is találkoztam, és nagyon figyeltem minden arra, amit mondott. Azt mondtam, hogy a tények alapján kell tárgyalnunk, ezek nem ilyen képzetek, hanem konkrét tények, nem valamilyen elképzelt sci-fi-ben jelentkező szenáriók ezek, hanem konkrét tények, amelyek aggaszthatnak bennünket. Voltak éppen tehát csak egy kérdésem van. Azt mondták, hogy a brit iparra komoly kihatással lesz a Brexit. Az emberekre, az emberek életére, a kereskedelemre negatív kihatással lesz. Tisztában van-e az Egyesült Királyság kormánya mindezzel? Tisztában vannak-e az Egyesült Királyság állampolgárai mindezzel. Mert mi itt most Brüsszelben vagyunk. De nem tudom, hogy az Egyesült Királyság állampolgárai követik-e a weben az ülésünket, tudják-e, hogy hat hónapon belül milyen katasztrofális következmények sújthatnak le rájuk a Brexit okán, vagy sem. Köszönjük, Niki úr. Végül pedig Tosanovszki úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, anyanyelvemen fogok felszólalni. Já bych chtěl velmi poděkovat za... Meg szeretném köszönni önöknek ezt a részletes magyarázatot, amelyel különböző projektekről és kérdésekről beszéltek, hogy felvázolva, hogy a Brexit milyen kihatással lehet a helyzetre. Azt hiszem, hogy a Copernicus program is ra is kihatással lehet ez. Kérdésem ugyanakkor a Galileo programra vonatkozik. PRS problémáját itt nem látom, itt a kereskedelmi megállapodások alapján lehetne eljárni, de a Galileo projekt a biztonsági rendszer részét képezi, amely rendszer nagyon fejlett, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsétlen volna, hogyha és amennyiben az Egyesült Királyság harmadik államnak minősülne egyik pillanatról a másikra. Hát az Egyesült Királyság nagyon fontos országa az európai projekt szempontjából is. Kérdezem tehát, hogy látnak -e egy intelligens és célra vezető módot arra, hogy hogyan lehetne úgy eljárni, hogy az Egyesült Királyságból ne váljon harmadik ország, hanem részt vehessen a Galileo programban a jövőben is. A Galileo ugyanis, mint tudjuk, egy nagyon sikeres programma válik majd a jövőben, és nagyon nagy akadálynak tartanám, hogyha ezt a problémát, tehát a harmadik állami pozíciót nem tudnánk megoldani. Látnak-e megoldást itt? Köszönöm, Tosanovszki úr, megadom a szakértőinknek a szót, hogy néhány rövid percben lekerekítsék válaszaikkal mindez, amit elhangzott. Persze, nagyon fontos kérdésről van szó, de hát nagyon röviden tudok csak válaszolni, hogy Nike úr és Van Bremt asszony is említették. Sok tanulmány próbálta pontosítani, milyen veszteséggel járna az Egyesült Királyság számára a kilépés. Persze ez attól is függ, hogy milyen szenárióban történik ez, meg milyen kereskedelmi politikai keretek között kereskedünk majd a jövőben. De az is egy kérdés, hogy a behind the border, vagy hazai iparpolitika hogyan néz ki, milyen formát ölt majd az Egyesült Királyságban, és ez is bizonytalan. Mind a kereskedelmi politikai szenárió, mind az Egyesült Királyságon belüli ipari eh, politika bizonytalan, nem látunk a jövőben. Persze bennünket az foglalkoztat, hogy az EU 27-ek iparpolitikájára milyen kihatással lesz, és az eh, EU27-ek nem húsznak hasznot a Brexitből, nem válik előnyükre. Az EU27-ekre gyakorolt negatív kihatást kevesebb a tanulmány méri, de ez az a magyarázható, hogy mi is bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy az Egyesült Királyság iparpolitikája milyen formát ölt, nem tudjuk, milyen kereskedelmi uh, módusban működünk, majd kereskedünk majd az Egyesült Királysággal. Viszont azt világosan meg tudjuk fogalmazni, hogy a Brexit után milyen kereskedelmi politikai keretek között szeretnénk kereskedni, és azt hiszem, hogy az interkonnektivitás, az összekapcsolódás tényét látva fontos, hogy multilaterális, nyitott gazdaságot építsünk fel, de ugyanakkor a saját iparpolitikánkban az innovatív kapacitás építésre koncentráljunk, amelynek segítségével a értékteremtési hálózatokban az értéket jobban kapturáljuk, vagy megőrizzük a mi gazdaságunk és szereplőink számára. Fontos tehát, hogy multilaterális, nyitott kereskedelmi politikát folytassunk, de olyan iparpolitikánk legyen, amely segít a célok elérésében. Köszönöm, Santos asszony! Hogy az Egyesült Királyságban élő emberek tisztában vannak -e ezzel a kihatással, vagy sem? Hát a business community, a cégek, a, a vállalkozások tisztában vannak vele, de bizony az ő körükben is felvilágosításokat folytatunk, biztosítandó, hogy mindenki um, áttekintse az ellátási láncolatát, és megértse, hogy bizony a termékeik az Egyesült um, kérelsek piacára érkeznek, még akkor is, hogyha mondjuk német vagy francia gyártókat lát el egy kis vagy középvállalat. Tehát fontos, hogy ettekintsék az egész vertikumot. Van egy fontos szempont. A kereskedelmi megállapodás meglehetősen korlátozott. Egy kereskedelmi megállapodás általában mondjuk az innovációt, vagy az innovatív projektekre nem terjed ki ne számítsanak arra, hogy a kereskedelmi megállapodás ezzel foglalkozni fog. Úgy gondolom tehát, hogy az Egyesült Királysággal való megállapodás keretében tovább kell mennünk, mint egy normál megállapodás, de nem csak a kereskedelmi politikára kell itt kitérni, hogyha az Egyesült Királyság például a Horizon 2020-ban, vagy a Kopernikusban a jövőben is részt akar venni, akkor biztosítanunk kell, hogy az Egyesült Királyság ugyanazokat a szabályokat betartsa, mint mi. Európában máskülönben az azonos versenyhelyzetet nem tudjuk biztosítani. Fontos, hogy a szoros együttműködést fenntartsuk, de az Egyesült Királyság térfelén van a labdam, hogy hajlandóak, rajtuk múlik most, hogy hajlandóak e elfogadni ugyanazokat a szabályokat, amelyek az európai szereplőkre vonatkoznak. Köszönöm, Szantos úr, végezettől Tortóra úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát a Brexittel az Egyesült Királyság a Brexit közvetlen kihatása az lesz, hogy az Egyesült Királyság harmadik félnek számít majd, ettől meg lehetünk jó barátok, harmadik felek is lehetnek jó barátaink a különböző megállapodások segítségével a folyamatosságot fent lehetne, fel lehetne tartani. Az egyedüli kritikus kérdés, ahogyan ön is joggal utalt rá, a PRS. A PRS úgy jött létre, úgy tervezték meg, úgy alakították ki, mint egy szuverén öm, fejlesztést jó barátainkat persze meghívhatjuk hozzánk vendégségbe, de az a kérdés, hogy a ház kulcsát is odaadjuk-e nekik. Ez egy szakpolitikai döntés, amelyet meg kell hoznunk. Köszönöm. Hát ezzel pedig le is kerekítjük ezt az érdekes meghallgatást. Köszönöm minden szakértőnek, hogy eljött, köszönöm az önök érdekes előadásait, és köszönöm persze érdeklődő tagjainknak a kérdéseket. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Let us go to our voting. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, akkor kezdjük el a szavazást, eh, ha kérhetem önöket. Into the slot. And now we go towards test vote. I Akkor most egy eh, tesztszavazást csinálunk, megnyitom a szavazást. There's not too many of us yet. Maybe... Sokan még nem vagyunk itt, vagy legalábbis nem nyomkodtak gombokat. 44 only. 44 Két harmada a tagságnak. General number. Okay, I close the vote. What to do? Okay, so I understand it works very well. So... Tehát jól működik a szavazógépünk, Tessék, madam. Card with me. Sajnos nincs itt a kártyám, vagy beintésre beszámol, vagy pedig föl kell szaladnom a kártyámért. Akkor integessen. Nos, az általános költségvetés az Európai Uniónak 2019-es pénzügyi év, Jens Geyer a raportőr. Most az összes fejezetről szavazunk. Egyes kompromisszum E mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, az egyes kompromisszum kiigazítása, kiigazítása ki, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös mellette ellene nézzük meg, ellenőrizzük, ötöst ellenőrizzük. vote. Reject. Ezt eh, elutasítottuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a kiegészítése a 4-es kompromisszumnak mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Tehát a négyes kompromisszum kiegészítése, és lezárom a szavazást, ezt elutasít. Nem, nem, nem utasítottuk el. A képviselő asszony szavazatával elfogadtuk, tehát elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tart, még egyszer, 29 ellenőrizzük, jó? Nem volt egyértelmű, 29-es ellenőrző szavazás. I close the vote. Lezárom a szavazást egyértelmű a szavazás, elnézést kérek. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. És akkor most a végszavazás következik név szerint. Elnézést, van egy ügyrendi. A 33-asról, 33-as kihagytuk. Nem szavaztunk róla. Leszavaztuk, mondják. Civic Kiotis képviselőnek. Accepted, so... Elfogadtuk, mondja az elnök. Akkor rendben van. A végszavazás következik név szerint, megnyitom a szavazást és lezárom. Ezt elég egyértelműen elfogadtuk. Köszönöm a raportőrnek. Köszönöm. To draft opinion on the proposal for... A véleménytervezet az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése témájában raportőrünk Barbara Kappel asszony egyes kompromisszum mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Egyes kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 86-87 együtt mellette ellene ezt is ellenőrizzük. 86-87 együtt. És akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette ellene elnézést, ellenőrizzük 89-est ellenőrizzük a 89-est, lezárom a szavazást. Is accepted. 90 in favor. Ezt elfogadtuk 90-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 91-es Lezárom a szavazást. Leszavaztuk. 92-es mellette ellene. Ellenőrizzük ezt is, 92-est. És lezárom a szavazást. Elutasítva 94 mellette ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell, 94-es és lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk. 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, százas mellette ellene tartózkodók elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 2A kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük kompromisszum, és legyünk egyértelműen biztosak az eredményben. Kettő a kompromisszum, lezárom a, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. 124 mellette ellene 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 125, 126, 127 együtt, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 128 mellette ellene, nézzük meg, 128. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 129 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk. 130 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 131 mellette, ellene tartóz, ellenőrizzük inkább. 131-es. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk, ahogy ez látszik. 132 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. 120 132-es, lezárom a szavazást. Elutasítva. Most jön. A 130-est ugye leszavaztuk, tehát megyünk a 133-as, 4-es kiesnek, 135-ös jön mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ezt is. 137 mellette ellene ellenőrizzük, 137 137. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 138 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 132 és 140 együtt, mellette, ellenőrizzük, két módosító, tehát 139 és 140 együttes szavazás. Lezárom a szavazást. Ezt. Ön asszonyom mellette vagy ellene? Ellene, akkor szintén továbbra is elutasítva. 141-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 142 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 143 mellette, ellene tartózkodó elutasítva. 144 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 145 mellette, ellene nézzük meg. Jobb lenne, ha ellenőriznénk. 145. Lezárom a szavazást. Leszavaztuk. Kármas kompromisszum mellette ellene tartó. Nézzük meg, hármas kompromisszum. Hármas kompromisszum. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 153 mellette, ellene ellenőrizzük, Kérem, emeljék fel a kezüket, mert különben nem látom, hogy szavaznak. 153, lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene. Nézzük meg, négyes kompromisszum. Négyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Lezártam. Ezt elfogadtuk. Van kettő, amely kiegészíti a kompromisszumot. A 163-as és a 165-ös. Először a 163-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, nézzük meg, jó, az ötös töröktön géppel szavazzunk róla, kompromisszum, ötös kompromisszum. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 180 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette, ellene tartoz, ellenőrizzük, 8-as módosítom, megnézzük géppel, és lezárjuk, lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk, 181 mellette, ellene, tartózkodók, ezt akkor leszavaztuk, de azért nézzük meg, nézzük meg. Tehát a 181-est ellenőrző szavazásnak vetjük alá. Lezárom, ez elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 183 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 185 mellette, ellene. Ellenőrizzük, 185-ös. Ellenőrizzük a 185-öst, és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 186, 185-öst ellenőrizzük. Jó, akkor kérték, ellenőrizzük a 185-öst. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk elnézést. Helyesen kértek ellenőrzést. 186 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, 186-os. 186-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 187 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 188 mellette, ellene, el, ellenőrizzük, 188, és lezárom a szavazást. 189 mellette, ellene, tartoz, nézzük meg, 189, lezárom a szavazást. ezt leszavaztuk. Hatos kompromisszum, erről szavazzunk géppel. Kérem, nyomjanak egy gombot. Hatos kompromisszum, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, nagyon jó. 205-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 206 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 207 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2, 210 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29, 209 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 212 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 213 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 214 mellette, ellene, ellenőrizzük, 214. Lezárom a szavazást. Ön, ön dönt én, asszonyom, hogy szavaz, elutasítja, akkor marad a az elutasítás most ebben az, ebben az esetben nem számított. 215 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 216 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 217 mellette, ellene ellenőrizzük, 217 ellenőrizzük 2.17-et, és lezárom a szavazást. 218 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 219 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 220 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 221 mellett, 221 és 222 mellette, ellene, ellenőrizzük, tehát két módosító, 221, 222 és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.23, elnézést. A 2.42-re ugrunk, következő oldalon van valószínűleg önöknél is. Faxas kollega módosítója 242 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 243 és 244 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 245 mellette ellene ellenőrizzük ezt is. 245. Lezárom a szavazást. Leszavaztuk. 246-247 mellette, ellene tartózkodók tehát 2, 246, 247, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, tehát 248 mellett. Ege. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. 248-as. Nem volt jól látható. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 249 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 250 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 251 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. 251-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 252 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 253 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 253-as. Jobb, ha megnézzük. És biztosak lehetünk benne. Lezárom a szavazást. Ó, asszonyom, ellene szavaz? eléggé láthatóan, elutasítottuk ezzel. 254 mellette. Ellene? Ellenőrizzük ezt is. 254. 254. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 255 mellette. Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. 256 mellette. Ellene, tart, ellenőrizzük. Mert nem emelik a karjukat. Nagyon nehéz kitalálnom, hogy mit akarnak. 256-osról lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 257 mellette ellene. Jó ég. Kérem, emeljék magasra a karjukat, mert nem látom. 257. Kérem, most elektronikusan ellenőrizzük. Elnézésüket kérem. 257-es, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2, 58 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 258-ast is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 259 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 260 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 261 mellette ellene Tartózkodásra elutasítottuk. 262 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 mellette ellene elutasítottuk. 265 mellette 64 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 265 mellette ellene. Ezt most ellenőrizzük, a 265-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 266 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 267 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ez alkalommal, hetes kompromisszum, szavazzunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene, ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a 17-esről a szavazást. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Elektronikusan szavazunk róla. 8-as kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 25 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 27 mellette, ellene tart, ellenőrizzük, a 27-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk. 28 mellette, ellene, ellenőrizzük. 28. 28-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum Elektronikusan szavazunk róla. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, ellenőrizzük a 37-est. 37-es. Lezárom a szavazást. asszonyom hogyan szavaz mellette. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartoz. Elnézést. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Jobb az így. A kompromisszumoknál tízes kompromisszumról szavazunk elektronikusan. Elezárom a szavazást. Nagyszerű, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, ellenőrizzük a 42-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A 43-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette, ellene, ellenőrizzük a 45-öst. 45-ös, lezárom a szavazást. ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 46-os, 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es mellette, ellene, ellenőrizzük az egyest. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 50, 50-es. Az 50-es, mondja az elnök úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette ellene ellenőrizzük az 53-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az 53-ast, 54 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás következik a 11-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, szintén elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette. Ellene Ellenőrizzük a 62-est. 62-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 63-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5 5-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette, ellene, ellenőrizzük. 65-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, 67-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 69 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is rendben, 69-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 68-as jön mellette, ellene. Ellenőrizzük. Sajnos nem látható. 68-asról lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette, ellene tartózkodása, elutasítottuk 72 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 73 mellette, ellene ellenőrizzük a 73-ast. 73-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75 mellette ellene ellenőrizzük, kérem a 75-öst. 75. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-est visszavonták, 76 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, a 76-osról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 78, 78 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 79 mellette. Ellene, Ellenőrizzük a 79-est. 79. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Záró szavazás következik, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Kedves barátaim, köszönöm szépen! Ezzel lezártuk a mai szavazást. Rendkívüli módon időben vagyunk. Pontosan időben vagyunk. Fél négy, fél öt van. A következő napi rendi pontunkra térünk át. Uh, dear friends. Kedves barátaim, három perces rövid szünetet tartunk. Három perc. Ha el akarják hagyni a termet, kérem azonnal tegyék meg. Szomorúan vált ez, hogy ezt kell mondanom, de azonnal szeretnénk kezdeni a munkát, úgyhogy kérem, aki el akar menni, most tegye meg. Uh, hello. Mr. Peterson Mr. Federer. Federer is, is not He's not Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start immediately. Kedves barátaim, kezdjük is el rögvest a munkát, vagy hát folytassuk a hetes napi rendi ponttal. Az EU felső szinti internetes domén név végrehajtása és működése. Előadunk Federik Federlei kollégám, akit Petersen kollega fog helyettesíteni. Azaz mégsem, mert itt van Federle kollega. Mint tudják, a felső szintű domén névet egy 2002-es eh, rendelet hajtotta végre. Ez, egy, eh, ez a TRD, ez egy jól működő eh, rendszer amelyet azonban egy előregedett régi jogi keret szabályoz, ezt módosítani kell annak érdekében, hogy egy rugalmas és a jövőbe mutató szabályozói környezetet teremtsünk meg. A bizottság javaslata pedig eh, a meglévő hatályos jogszabály visszavonására tesz javaslatot. Ilyen módon, tehát akkor mégis csak Peterzen kollégának adom meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, hogy Féderlei úr nem tudott már eljönni, az ő nevében kérek elnézést. Az EU TLD-re vonó javaslat a meglévő törvény visszavonására tesz javaslatot, és bár az EU felső szintű domén még továbbra is működik, a ezt szabályozó jogi keretet módosítani kell a radikálisan változó környezethez. A digitális egységes piaci stratégia céljainak érdekében egy olyan felsőszintű domén e, akarunk működtetni, amely nem csak most működik jól, hanem a jövőben is annak érdekében, hogy eznek az előnyei a lehető legtöbb európai állampolgárt elérjenek. Az előadó üdvözli a javaslatot, és egyetért azzal, hogy a magas szintű domén piac rapiditás gyors változását nyomon kell követni, és future-proof, jövőben is működőképes szabályozói keretet kell megteremteni. Az EU online identitás szempontjából az EU végződés nagyon fontos. Az előadó úgy gondolja, hogy az intézmények, cégek, állampolgárok számára fontos, hogy hozzáférhessenek az első EU felső szintű domennévhez, és ilyen módon az EU közösség tagjának tekinthessék őket, akik ugyanezeket a szabályokat és értékeket osztják. A javaslat a regisztráció általános elveit körvonalazza, meghatározza a jogosultsági kritériumokat, a regisztráció feltételeit és a domén nevek kiosztását, a nyelvet, a alkalmazandó jogszabályt, a joghatósági szabályokat, a bejegyzés szabályait, a bizottság és a tagállam alamt valamint a nyilvántartások működését. A bizottság határozza meg tehát ennek a rendszernek a működését. A javaslat az elvek ket is meghatározza az EU felső szintű domén működéséről, összekapcsolva a, a bejegyzéssel vagy a főkönyvvel. Az általános elveket támogatja az előadó, de ugyanakkor az EU értékek, mint a multilingvalizmus, vagy a biztonság, vagy a fogyasztóvédelem és az emberi jogok védelmének értékének kiemelését hangsúlyozza, különösen a jog, jogszabályok vagy a jogállamiság érvényesülésének alapértékét kell biztosítani. Az Európai Parlamentnek nagyobb eh, ellenőrző szerepet akar adni az előadó a kritériumok érvényesülése tekintetében a delegált jogi aktusok vizsgálata során. Az előadó tudja, hogy egy kérdést továbbra is meg kell vizsgálni, mégpedig, hogy eh, a nyilvántartást csak nem profit, vagy esetleg profit szervezetek is végezhetik. Az előadó úgy gondolja, hogyha jó szabályozói keretet biztosíthatunk, és biztosíthatjuk, hogy az Európai Parlamentet bevonjuk a további szabályok kialakításába, akkor jó szabályok jöhetnek létre. Végezetül az előadó köszönetet mond a bizottságnak, azért, mert a javaslattal kapcsolatos kérdésekre gyorsan és pontosan válaszoltak, és ő örömmel tekint az előadó az árnyék tevekkel való együttműködés elébe. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves képviselőtársam. A néppárt nevében Hökmark kollega kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégák. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet nyomon kell követnünk, pragmatikusnak kell lennünk, de ugyanakkor valódi eredményeket kell elérnünk a EU domén név működés tekintetében. Az EU domén ma már működik. A célunk a digitális és piac megteremtése, az európai online identitás megerősítése, valamint a határokon átnyúló kereskedelem elősegítése, hogy nem mondjuk facilitálása. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, két ö, szempontnak kell ö, eleget tenni, két célt kell elérni. Egyrészt egyszerűnek kell lennie szabályozásnak, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben használhassák ezt a domán névet, domán nevet, másrészt pedig biztonságosnak kell lenni ennek a domain névnek, meg kell védenünk a ciber támadásoktól és a hacker támadásoktól. Simple and Secure, Secure and Simple, egyszerű és biztonságos, biztonságos és egyszerű. Ezek a célok néha ellent mondanak egymásnak, hiszen minél biztonságosabbá akarunk valamit tenni, annál bonyolultabbá tesszük ezt, de ugyanakkor nem hiszem, hogy ennek így kell lenni, hiszem. A legtöbb eljárás egyszerűvé tehető, átláthatóbbá tehető, és hogyha kihangsúlyozzuk a biztonság szempontját, akkor ezzel nem tesszük feltétlenül bonyolultá a felhasználók munkáját, de világosra tehetjük, hogy mindenki, akinek jogában áll használni, ez EU domennevettel használhatja ezt, és ez biztonságosan teheti. Az európai cégek, az európai állampolgárok, az intézmények eh, használhatják ezt, és nekik mind érdekükben áll, hogy az EU doménnévből egy globális vezető doménnév legyen. A bizottság javaslata összességében nagyon jónak tekinthető, az előadó több javaslatot megfogalmazott, amelyek támogatandóak, vagy további vitára érdemesek. Örömmel tekintek a vitám elébe, hogy hogyan lehet biztonságosá és egyszerűvé és egyszerűvé és biztonságosá tenni ezt a dománevet. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégám. Az SND nevében tessék parancsoljon. Öné szó. Uh, uh, Köszönöm szépen. Molnár Csaba nevében fel szeretném olvasni uh, a véleményét az Európai Bizottság jelentése a parlamentnek és a tanácsnak arról számol be, hogy a 2005-ös EU doménév bevezetés sikeres volt. Ugyanakkor a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a első szintű domén továbbra is fontos szerepet játszik, de új kihívásoknak kell megfelelni, amelyekre választ kell adni. Ezért egyetértek az előadó megközelítésével, és a bizottság jogi keret átalakítására vonatkozó javaslatát megalapozottnak és célravezetőnek tartom. Egyetértek a javaslat fő célkitűzéseivel Figyelembe veszem azt is, hogy a bizottság a konzultáció eredményeit 2017-ben foglalt össze. A cél az, hogy minél több szereplőt bevonjunk ebbe a rendszerbe. Támogatom az előadó javaslatát, a rendelettervezet módosítására vonatkozó javaslatát, amely az online identitás megerősítésre vonatkozik, különösen az egységes belső piacon. Az az elképzelés, hogy a, be, a nyilvántartás és a bizottság közötti szerződést felújítják, megújítsuk célra vezető, illetve elfogadható. Jelenleg egy olyan kérdés jelentkezik, ahol további vitát látunk szükségesnek az előadóval. Az árnyék jelentéstevőt az Európai Adatvédelmi Biztos vette fel vele a kapcsolatot, és az EU IPO a védjegyek bejegyzésére tett javaslatot, illetve ezt a kérdést vetette fel, és a javasolja, hogy az EU védjegyek számára első vonalas, vagy legfelsőbb szintű EU domain nevet lehessen fenntartani, és így a védjegyek jogszerű tulajdonosainak érdekeit lehetne védeni, és az EU IPO pedig itt titkársági szerepet játszhatna, támogatná a bizottság munkáját és felügyelhetné a registry működését. Az SND frakció tagjai még konzultálnak ezekben a kérdésekben, de tájékoztatjuk az előadót döntésünkről, és persze örömmel tekintek, mondja Molnár Csaba, mint az ideigőkat is a jó együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Tehát ez Molnár Csaba véleménye volt, amelyet a kollégám, amelyet az SZND koordinátor olvasott fel. Most pedig az ECR nevében Tosnovszki úr kapja meg a szót, aki Basír úrat helyettesíti. Basír kollégam nem tudott eljönni, és megkért, hogy mentsem ki, és olvassam fel véleményét. Árnyék jelentéstevőként összességében egyetért a bizottság javaslatával. Az EU domén segítette az elektronikus kereskedelmet, és segített csökkenteni a bejegyzők vagy a, a regiszterek működését terhelő administratív terheket. Öm, kollégám tehát támogatja az elődő munkáját, egyetértünk abban is, hogy nem kell mindenkit automatikusan a .eu doménévhez juttatni, vannak a kérdés, a szakpolitikai kérdés átpolitizálásának veszélyét ki kell kerülni, akkor, amikor itt az Európai Unió értékeiről beszélünk. Az is tudható, hogy a pont EU domén névhez való hozzáférés például a brit cégek elveszítik a jövőben, és az előadó úgy gondolja, az előadónk úgy gondolja, hogy olyan megoldást kell találni, amely nem veszélyezteti ezen cégek működését. Kollégám örömmel működik együtt a közös piac működéséről szóló javaslatok kialakításával. Kérje valaki a szót, úgy látom, hogy nem. Ilyen módon. A DG Connect képviselőjének, tehát az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, Zsizsé Branzsé vagyok az Erói Bizottság részéről. Először is köszönöm Féderle úrnak a pozitív eh, jelentést és a jó együttműködést a jelentés elkészítése során. A .eu domént 12 évvel ezelőtt vezettük be, annak érdekében, hogy az internetes szín egységes piac létrehozását támogassuk, és az online userek számára biz, bizalmat teremtsünk, 3,8 millió bejegyzés történt .eu eh, e, e névvel. A .eu vagy .eu keret rendszer modernizálása arra tör, hogy egyszerűbbé váljon a szabályozás, rugalmasságot biztosítson a .eu-nak eh, annak érdekében, hogy a gyorsan változó internet és doménnév ipar változási igazodhasson. A javaslat ugyanakkor a .eu domén ellenőrzését egy tanácsadó többszereplős tanács felállításával segíti, amelyben a tagállamok, a kutatók, a cégek, szóval a szereplők vesznek részt. Ez a multi-stakeholder közösség fogja majd meghatározni pont EU név jövőjét, figyelembe véve az internet fejlődését. Végezetül pedig azt is hangsúlyozni szeretném, hogy az új javaslat a pont EU név állampol, harmadik államokban való állampol, élő állampolgárainak odaítélését is lehetővé teszi. Bárhol éljenek állampolgáraink a jövőben, használhatják majd a pont EU nevet. Nagyon fontos tehát, hogy így a digitális egységes piacon részt vehetnek a szereplők, és ahogyan az elődös kihangsúlyozza, az európai online identitást is ki lehet ezzel eh, emelni. A multilingvalizmus vagy a személyi adatok védelme is csupa olyan érték, amely meghatározza a bizottság munkáját. Köszönjük. Köszönjük szépen. A vita lezárása képpen kérem azt a kollégát, aki az elődöt helyettesíti, hogy mondjon még pár szót, mert az elő előadónak szoktuk megadni a szót. Hát ez nagyon egyszerű lesz, nagyon sok konstruktív észrevételt hallottunk. Biztos vagyok benne, hogy az előadó, ha itt lett volna ma, örvendezne, és biztos vagyok benne, hogy örömmel tekintene, mint ahogy tekint is a további munka elébe. Az előadó célja az, hogy még a napter év lezárása előtt megegyezésre tudjunk jutni ebben a fontos dossziéban. Nagyon fontos ez a dosszié. Köszönöm elnök úr a vitát, köszönöm a részvételt, köszönöm a figyelmüket. Two very important announcements. 26 September. A módosítók ideje szeptember 26, délután 6 óra. Ez egy szerdai nap. Az ITRE-ben a szavazás az november 21-én lesz, a januári plenárisra fog kerülni valószínűleg a téma. Köszönöm kollégák! A 8-as napirendi pont jön. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása. Itt most véleményt készítünk az 53-as cikk alapján az IMCO bizottság számára, mert ők a felelősei a témának, és akkor most a véleménytervezet előadóját, Zaborska asszonyt kérném, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az alapja ennek a véleménytervezetnek az online közvetítő szolgáltatások közleti felhasználói tekintetében alkalmazható tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása témában. Ugye itt két témával foglalkozunk. Az első az az, hogy milyen módon kerül transz, milyen módon zajlanak a kapcsolatok a közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói körében, és egyfelől, másfelől pedig a kereső, online keresők körében. Itt üzleti feltételekről van szó, a közvetítői szolgáltatások lemondásáról, tehát a szerződés bontásról, illetve a nem egyenlő bánásmód, az adathozzáférés, illetve a különböző feltételek eh, szabályrendszere. A 9-es, 12-es cikk a konfliktus feloldással, megoldással foglalkozik, különböző platformok vonatkozásában megpróbáljuk motiválni őket a közvetítők használatára, amennyiben vannak eh, konfliktusok, és eh, lehetőséget biztosítunk a eh, csoportos perekre is. Az 5-ös, 6-os cikk vonatkozásában van a mi bizottságunknak kiemelt hatásköre. Az bizottsági anyag eredetileg azt gondolom, hogy egy igen jó minőségű anyag volt, kiegyensúlyozott anyag volt. Különböző okokból kritizálták különböző szereplők. Az én álláspontom az az, hogy egyrészt kombináljuk az ambíciózus megközelítést, nevezetesen azt mondjuk, hogy bizonyos vonatkozásokban túl óvatos a bizottság javaslata, más vonatkozásokban viszont talán túl energetikus, eh, például az online ökorendszer működésével kapcsolatos részeknél. Én eh, én már ismerem az IMCO-nak a jelentés tervezetét is, nem gondolom, hogy problémásak lesznek az én véleménypontjaim, és nyilván önök is eldönthetik, hogy merre szeretnék terelni ezt az anyagot a saját módosítóik benyújtásánál. Én szeretném, hogyha ambiciózus lenne az anyag, azt szeretném, hogyha az új jogszabály kötelezettséget hozna létre a platformok üzemeltetői számára, hogy az adatokhoz való hozzáférést biztosítsák, olyan adatokra gondolok, amelyek a platformok és az üzleti felhasználók, valamint a fogyasztók kölcsönös munkájából keletkeznek, mert különben, ha ezt nem engednék meg, akkor gyakorlatilag exkluzív jogokat élveznének az adatok fölött, és adott esetben azokat kereskedelmi kiaknázásnak is alávethetnék. Emellett a kereskedelmi felhasználók jogait is védelmezni kell, saját szolgáltatásaik más platformokon is meghirdethessék, e, ne legyen korlátozás ilyen vonatkozásban, az ugyanis a vállalkozási szabadság korlátozása lenne. Végezetül szeretném az álláspontomat tisztázni azokon a területeken is, ahol a rankingről van szó, én úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata túl messzire megy, tehát a rangsor vonatkozásában, e, és az átláthatósága a rangsornak e, az csak a paraméterekre kell, hogy vonatkozzon, nem pedig azokra az okokra, hogy milyen paramétereket e, részesítettek előnyben, és milyeneket nem. A paraméterek deskriptív, nem pedig preskriptív jellegűek, ami pedig az eltérő bánásmódot illeti, az egyenlőtlen bánásmódot illeti, ott ezen a területen a keresőszolgáltatásokat is e, a hatály alá vonnám. Beszéltünk a bizottság képviselőivel, akik azt mondták, hogy a legnagyobb e, keresőszolgáltatóknál e, már most be kell tiltani az ilyen jellegű fellépést, és hogyha másként járnánk el, akkor az azt jelenteni, hogy toleráljuk ezt a viselkedést akkor, hogyha átlátható. Ez egy érdekes érv, amit át fogok gondolni. Egyelőre még nem tudom, hogy milyen álláspontot fogok elfoglalni a bizottság érveivel szemben. Nincs mikrofon, az elnök mikrofonja nem működik. I'd like to ask Mr. Zorinho. Zorinho úrnak adnám meg a szót, aki Kylie asszony helyett van itt, a szocialisták részéről, hogy kérem, akkor beszéljen ő. Köszönöm. Kylie asszony elnézést kér, hogy nem lehet most itt. Az Európai Parlamentet egy konferencián képviseli az, Euró, az Egyesült Államokban. Szeretném megköszönni a bizottságnak az eredeti javaslatot, és a raportőrnek és szeretném megköszönni a munkáját. Nagyon fontos jogszabályról van szó, amely fontos a jövőre nézve, ezért is kell az itre nek mindent megtenni annak érdekében, hogy a KKV-kat előnybe hozzuk a feltételek, illetve a kondíciók vonatkozásában is azt szeretné, hogy a közvetítő szolgáltatások önkényes felmondásának lehetőségét kiküszöböljük, ugyanakkor az illegális vagy terrorista tartalomnál, vagy biztonsági megfontolásból e, mégis lehessen lépni, emellett a rangsorolás az átlátható és érthető legyen. Egy jövőre irányult szöveget akarunk létrehozni, amikor egy platform az adatkezelést máshogy közelít meg, akkor legyen egy mediációs rendszer is végezetül Eva megkért arra, hogy szeretné, hogyha konstruktív lenne a mediálási megoldás, illetve a panaszmechanizmus, és remélhetőleg sikerül megoldást találni. Ami a módosítók határidejét illeti, ugye ez hamarosan bekövetkezik, és reméli, hogy majd együtt tudunk működni a kompromisszumok kidolgozásában Köszönöm. Your remarks on behalf of Shadow. Köszönöm az árnyék előadónak. Viering asszony, Linár asszony helyett. Köszönöm az online platformok csak úgy, mint a keresők, illetve a közösségi média és egyéb applikációk átalakították a hagyományos üzleti modelleket, olyan új lehetőségek keletkeztek, amelyek korábban nem léteztek, és fontos szerepet játszanak abban, hogy új lehetőségek teremtődnek a befektetők előtt, és valamint jobban reagálnak a fogyasztók változó igényeire. Az egységes piac stratégián belül ez a javaslat már egy régen várt javaslat, amelyel a bizottság megfelelő jogi keretet kíván létrehozni olyan cégek számára, amelyek a digitális piacon különböző platformokon keresztül akarnak tevékenykedni. Én üdvözlöm ezt a jelentést, és azt szeretném, hogyha a különböző felek látható versenyző módon tudnának együttműködni. Mivel ez egy horizontális több ágazatra kiterjedő szabályozás, oda kell figyelni arra, hogy a B2B kapcsolatokban a minden méretű vállalkozások érdekeit érvényre juttassuk, ne legyenek túlzott administratív szabályok, illetve az ebből eredő költségek. Egyetértek a raportőrrel, hogy egyenlő esélyekre van szükség, és ehhez nagyobb ambíció kell. Először is az online platformok és online keresőprogramok ugyanolyan szabályoknak kell, hogy megfeleljenek akkor, amikor egyféleképpen működnek. Az online keresőprogramok szolgáltatói eh, a differenciális kezeléssel kapcsolatban, bánásmóddal kapcsolatban legyenek átláthatóak, amelyek eh, végső soron előnybe részesítenek bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat, még akkor is, hogyha ezek olyan lapokon történnek, amelyet a szolgáltató nem e, ellenőriz. A platformok és az üzleti felhasználók jó hiszeműen kell, hogy egymáshoz álljanak, és a költségeket is tisztességesen kell, hogy elosszák egymás között a e, felek. E, a, az üzleti vállalkozások hozzá kell, hogy férjenek a tranzakcióik adatállományához, amely lehetővé teszi számukra a rendszereik frissítését, illetve az optimális szolgáltatás kialakítását. Emellett olyan dolgokra is oda kell figyelni, mint a rangsorolási paraméterek, ahol egy jó egyensúlyi helyzetet kell kialakítani az átláthatóság és a méltányosság között, anélkül, hogy alásnánk az egészséges verseny, tehát nem szabad, hogy előírjuk a kereskedelmi titkoknak a nyilvánosságra hozatalát. Ami pedig a belső panaszmechanizmusokat illeti, ott a piactorzító mellékhatásokat kell elkerülni, amelyek e, az esetleges cégméretre vezethetőek vissza. Megfelelő módot kell találni arra, hogy a beruházók e, megfelelő döntést hozhassanak. Linár asszony ennek megfelelően fog majd módosítókat benyújtani, és áll az együttműködés elé. Köszönöm, asszonyom. Most pedig az Európai Bizottság részéről, mégpedig a DigiConnect Connect részéről halljuk a álláspontot. Köszönöm. Ez egy közös anyag, amelyet a Connect és a Grow főigazgatóság együtt készítettek. Én eh, először is eh, gratulálok a képviselőknek ahhoz, hogy sikerült megérteni ezeket a bonyolult eh, problémákat, amelyekkel ez az anyag foglalkozni szeretne, és annak is örülök, hogy ilyen jól átlátják a szándékainkat, különös tekintettel Zaborska asszonyra, aki a véleményt írta. Itt most röviden elmagyaráznám azt, hogy a bizottság javaslata, annak beavatkozási logikája az abból fakad, hogy sürgős lépéseket kell tennünk most annak érdekében, hogy fellépjünk a tisztességtelen, abuzív, nem átlátható magatartással szemben, és kialakítsuk az átláthatóság alapszabályrendszerét. Különösen fontos az önök szakbizottsága számára ez, ami pedig a belső panaszmechanizmust, illetve a közvetítést, a mediációt illeti, illetve a kollektív jogérvényesítést, esetleg üzleti egyesületek által. Ez itt könnyítések lesznek a KKV-k számára, e, jelenleg ugyanis nem tudnának hova fordulni, hogyha valami problémájuk van, ezt kívánjuk orvosolni. A vita egyik központi eleme az, hogy korábban előfordult az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehetett eldönteni azt, hogy szigorúbb tiltások vagy szabályozói beavatkozások szükségesek-e egyes területeken. Itt az adat hoz való hozzáférés, illetve a price parity kérdésére gondolok, ahol az először az átláthatóságot írjuk elő, és az EU Online Observatory segítségével ők ezen a héten fognak először összeülni, továbbra is monitorozni fogjuk a helyzetet annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy további intézkedésekre szükség van-e. Még néhány szót szólnék az egyes módosítókhoz is, amelyeket Zaborszka asszony benyújtott. Itt mi magunk is a hatos cikk kiterjesztését és a hetes cikk kiterjesztését megfontoltuk, de úgy döntöttünk, hogy ez most jelenleg túl messzire vezetne a bizonyítékok fényében, különös tekintettel a horizontális voltára ennek az eszköznek a hatástanulmányunk azt mutatja, hogy 7000 ilyen kis platform létezik az Európai Unióban, ami pedig az MFN-t illeti, az MFN javaslatot illeti, ott pedig felszeretném hívni a figyelmet arra, hogy a bizottság most monitorozza a fejleményeket a versenyhatóságokkal együtt az EU területén, és megvizsgáljuk azt, hogy az egyes tagállamok által bevezetett tiltások milyen eredményeket eredményeztek. Természetesen a továbbiakban is szívesen együttműködünk és adunk további információkat. Ülünk le önökkel, a, ahogy az önök bizottsági munkája megkívánja. Köszönöm Zaborszka asszony kapszót, hogy lezárja ezt a napi rendi pontot. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A Nagyon köszönöm. Köszönöm a kollégáknak a nyilatkozataikat, az árnyékedöldői nyilatkozatot, és a bizottságnak is köszönöm a hozzászólását. Amit ma itt hallottunk, az azt mutatja, hogy nincs nagyon sok véleménykülönbség, nem lesznek óriási nagy problémák az ITRE szakbizottság végső véleményének a megfogalmazásokon, de érdeklődéssel várom a módosítóikat és a további együttműködést. Köszönöm. Elnök, szeretném emlékeztetni önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje 2018. szeptember 26-a, azaz szerda dél Szebán déli 12. Kevesebb, mint két napjuk van. November 21-én fogunk a szakbizottságban szavazni, az illetékes IMKO pedig december 6-án szavaz a szövegtervezetről. Köszönöm szépen! A 9. napi rendi pont következik, a blokklánc előretekintő kereskedelmi politika címmel. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény az INTA részéről a 54-es szabály értelmében a Libetás Bizottság a technológiai és innovatív aspektusok miatt viszont mi is rendkívüli módon érdeklődünk a téma iránt. Volt egy állásfoglalással követett szóbeli választigénylő kérdés is, volt egy vita 2018-ban erről tehát különböző aspektusokból már foglalkoztunk ezzel a témával, most pedig Krisztián Szilviu Busoi urat a jelentéstevőt kérem meg, hogy szólaljon fel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A versenyképesség és az innovatív kapacitás jövője az európai iparban szükség szorosan összekült, összekapcsolódik az új technológiákkal. Az energia, élelmiszer, gyártás és közlekedési szektor átalakulhat az új technológiák miatt. Miközben a kereskedelmi rendszereket az új technológiák javíthatják, az átláthatóság növelésével, a logisztika ára csökkentésével, a dokumentáció és ellenőrzés költségeinek csökkentésével, az adminisztrációs terhek csökkentésével, a fogyasztóvédelem a biztonság növelésével, ezért ezek nagyon fontos döntéshozatali kritériumok. Véleményünkben megpróbálunk a lehető legátfogóbbak és rövidebbek lenni. Szoros kapcsolatban dolgoztam együtt az árnyékelőadókkal és a tanácsadói csapatokkal. A kulcspontokra, a következő kulcspontokra összpontosítok a véleményemben. A magán blokkláncok kapcsán már a technológiai neutralitást foga, ö, megfogalmaztuk, mint igényt. Ezek a technológiák azonban még fejlődés alatt vannak, és ezért olyan környezetet kell az Európai Uniónak teremtenie, ami könnyű hozzáférés biztosít a cégeknek a finanszírozáshoz. Megerősített együttműködésre van szüksége a bizottság és a tagállamok között, hogy a DLT-ket arra használják, hogy a nyomonkövetést, a biztonságot és az, az ellenőrzési mechanizmusokat megerősítsék, és így a jogellenes kifizetéseket, a vagyoneszközök ütlenkezelését és e, a pénzmosást akadályozzák. Harmadsorban az intelligens szerződések a nemzetközi kereskedelmi műveletek automatizásában folyamat, fontos terhe, szerepet játszhatnak, de egyelőre jogi szempontból ezek még nem végrehajtható megoldások. A konzekvenciák miatt arra szeretnék ösztönözni, hogy a DLT-kkel és különösen a blokkláncokkal kapcsolatban környezetbarát és kevésebb energiát fogyasztó kedvező rendszereket alkalmazzunk és alakítsunk ki. A technológia semlegesség, tárgyak, internete, kvantum számítástechnika kapcsán is óriási jelentősége lesz a DLT-nek a nemzetközi kereskedelem és az intelligens szerződések szempontjából. A DLT alapú applikációk esetében felkérem a biztottságot, hogy a biztonsági kihívásokat és technológiai nehézségeket mérjék fel. A kvantum számítógépek és a kvantum titkosító rendszerek is kapcsolódnak a témához. Alkalmazási tanulmányokat is olvastunk, ezek szerint ez a nemzetközi kereskedelmet megkönnyítheti, európai blockchain partnerségre van szükség, jelenleg 25 tagállam és Norvégia a tagja, jó kiindulási pontnak tűnik ez, hogy a jövőbeli szabályozás számára szakértelmet gyűjtsön össze. Köszönöm, kollégák, az együttműködést. A véleményünknek azonban nagyon rövidnek kell lennie, és ha rövid a határidőnk is, ezért kérem, hogy a módosítóikat angolul nyújtsák be, hiszen a határidő holnap van. Köszönöm az egy, egy, együttműködést az árnyékeladóknak. Kérdők, köszönöm szépen! Köszönöm rövid bevezetőjét. Most Viring asszony kap szót, aki az ALDE árnyék eladója. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr, kedves kollégák! Köszönetet mondok Buszai úrnak a véleménytervezetért, és azért, mert néhány aldés javaslatot már is figyelembe vett. Három elemet szeretnék hangsúlyozni, amelyek szerintem a jelentéstevőnek még nem kerültek a figyelme előterébe. Az egyik a blokklánc az nem alkalmazás, hanem technológia egy sor új alkalmazás mögött. Ezért azt hangsúlyoznám, hogy az alkalmazásokról kell jogszabályokat hoznunk, mert attól félek, hogy különben korlátozzuk az innovációt és az új alkalmazások létrehozását. A második pontom, milyen jelentősége van a blokkláncoknak az energiapiacra. Ezen új technológia végrehajtásával egy lépéssel közelebb kerülünk az EU-s energiapiac megvalósításához, mert a blokkláncok segíthetnek abban, hogy az energiapiac automatikus, intelligens szerződéseket kössön a fogyasztók és a szolgáltatók között. Az utolsó pont, ez az új technológia az ipar számára és az alkalmazottak számára is forradalmi változásokat jelenthet. Minden szektor számára az új technológia hatását végig kell gondolnunk, hiszen ez nagyon ér- érzékeny kérdéseket is megoldhat, mint például a szerzői jog, különösen az intelligens IP jogoknak a kialakítása lehetne egy érdekes megoldás. Nagy érdeklődéssel várom a következő árnyék előadó ülést. Köszönöm, asszonyom, mondja az elnök úr. Most Okaidi asszony éppen Nika úr fogja helyettesíteni. Aki az SZND koordinátora, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Makágyi asszony sajnos nem tudott itt lenni, ezért elnézést kér. De megteszek minden telhetőt, hogy átadjam az üzenetét. Üdvözli a véleményt. Ez egy már megkezdett munkának a folytatása, ami a blokkláncokra vonatkozó állásfoglalással kapcsolatos, amit az első októberi plenárison fogunk megszavazni. Ez az egész nagyon érdekes az ITRE számára. Üdvözöljük azt, hogy az innovatív és szabályozási megközelítésre alapoz, a technológia és az üzleti modellek neutralitása mellett. Szükség van új technológiákra, hogy a nemzetközi ellátási láncot karcsúsítani tudjuk. Nem csak technológiákra, hanem szerkezet átalakításra is szükség van, és ez a rendszer fontos, hogy interoperabilis legyen, öm, normákat, standardokat határozzunk meg, szabványosítsuk, hogy globális szinten működőképes legyen. A nemzetközi kereskedelem automatizálása szempontjából felkéri a bizottságot, hogy ennek a hatásait vizsgálja meg. Tovább folytatjuk a munkát a blokkláncokról. Ezzel lehetne az illegális kifizetéseket, az adókikerülést is csökkenteni. Persze vannak aggájaink is, a biztonság, a gaz, az ökoszisztéma és a GDPR-nek való megfelelés tekintetében. Rámutatunk arra is, hogy milyen lehetőségeket biztosít a blokklánc rendszer a KKV-knak és a startupoknak a nemzetközi ellátási láncokban, és szeretnénk azt is látni, hogy a blokklánc alapú pénzügyi technológiai alkalmazások hogyan tudnák javítani a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók hatékonyságát és biztonságát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy Kajdi asszony álláspontját elmondhattam önöknek. Köszönöm. But anyhow, you... Köszönöm, hogy elmondta Kajli asszony véleményét. Most pedig az Európai Bizottság képviselője, a DG Connect képviselő Agárvóról kapszott. Tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak még egyszer. Rövidre foghatom magamat ezen a kitűnő jelentés kapcsán nagy, azt mutatja a jelentés, hogy hasonló irányban gondolkozunk. Két rövid észrevételem van csupán. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság kijelentheti, hogy az Európai Parlament iránymutatását követi, amely, mármint a parlament, a technológia újító jellegét felismerte korán, több jelentésében ezt kihangsúlyoztam, Fontos, hogy az önök jelentés is kihangsúlyozza egyrészt a blockchain technológia fontosságát, másrészt pedig azt, hogy európai úttörő szerepet vállaljon. Az Európai Bizottság is erre tör. A tagállamokat sikerül szövetségbe szervezni ezen célkitűzés érdekében, különböző kezdeményezéseket sikerült egy irányba állítani, egy-két európai platform már próbálja a blockchain-ben rejlő potenciált kiaknázni, de most már európai szintre emeljük ezt a munkát. Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy figyeltünk arra, amit mondtak, hogy különösen a nemzetközi kereskedelmet szolgáló alkalmazásokat is vegyük figyelembe. Idáig ezek a listánkon nem szerepeltek, de a szakértőkkel való találkozónkon ezt is fel fogjuk vetni, ezt a célt, és persze kíváncsian várjuk a parlament véleményét, és ahogy korábban mondtam, bármilyen formában támogatjuk a szakbizottság munkáját. Köszönjük szépen! Végezetül pedig Busoly kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Jónik asszonynak és Éva Kajlének köszönöm, illetve Donnika úrnak, aki a hang volt, köszönöm tehát a meglátásaikat, észrevételeiket, Persze szöveget javíthatjuk, még világos üzenetet kell eh, kibocsátanunk, hogy az Európai Unió igenis támogatja az új technológiákat, felismerve az ebben rejlő esélyeket és veszélyeket. Ez különösen igaz a blockchain technológiára is hiszen ez esélyt kínál iparunknak arra, hogy még versenyképesebbé váljon. Várom az észrevételeiket, igyekszem minél több kompromisszumos módosítót kidolgozni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Október 8-a este 18 óráig lehet benyújtani a módosítókat, tehát 10 nap áll a rendelkezésükre. Ha jól számolom, ez a Strasburgi csütörtök? Minden esetre ez a határidő. Most pedig a még egyszer mondom, tehát a módosítók benyújtásának határidei október 8-e 18-a. Kedves kollégák, az utolsó napi rendi pontra térünk rá. Az ITRE bizottság küldöttsége Norvégiába 2018. május 7-9 beszámoló, debriefing. Henna Virkunen itt van velünk, ő volt a delegáció vezetője, de nagyon sok téma szerepelt a napirendünkön, jogalkotás az energiapiac vagy a megújuló energiapiacok területén, a gázhálózatok és a gáz működése, a gázipar jövője. A tiszta energiára vonatkozó kutatás, az energiahatékonyság vagy a hulladékgazdálkodás. Édes Istenem, hát ilyen rövid idő alatt ennyi témát napirendre tudtak venni, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr valóban nagyon sűrű volt a program, és csak két nap áll rendelkezésünkre, illetve két napig voltam én ott, három nap túl sok lett volna, tehát Szalini úr vette át aztán a delegáció vezetőjét, vezetését. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hallgatóság, hogy is mondjam, csak nem táblás a ház. Itt az, az ülésterem patkójában, tehát a patkóban nem táblás a ház, szóval kevesen vannak itt. Mindenképpen Érdekes volt tehát a látogatás, ezt szeretném elmondani. Um, zajlottak a Brexit tárgyalások, és Norvégia az egyik ország, akire hivatkoznak. A Brexit tárgyalások során nem tagja Norvégia az Európai Uniónak, de szoros partnere. Ezért érdekes volt hallanunk, hogy a norvégok hogyan gondolkoznak az Európai Unióval való kapcsolatukról. Az energiapiac az egyik olyan ágazat, amely fontos szerepet játszik itt. Norvégia nem tagja az Európai Uniónak, de az energia területre vonatkozó jogszabályainkat egy az egyben alkalmazzák. Például a harmadik a harmadik energiacsomagot is most ültetik át, és persze panaszkodtak, hogy ők csak nem vetnek részt a döntésben, de csak alkalmazzák a szabályokat, de ugyanakkor nagyon fontos számukra, hogy az energiapiac részesei lehetnek. Nagyon érdekes gazdasági és energiastratégiát alkalmaznak. Norvégia csak megújuló energiaforrásokat alkalmaz. A gáz és az olaj felhasználást ránk bízzák, és kvázi tőlünk veszik meg a kiegészítő áramot, ugye mi használjuk az ő fosszilis üzemanyagokat, és amikor majd kimerülnek a gáz és olajkészleteik, akkor pedig eladják majd a kiaknázott öm, öm, föld alatti területeket arra, hogy a CCS technológiával megkössük a széndiokszidot, és itt tároljuk. A foszilis üzemanyagokat csak a közlekedésben használják a norvégok. De az új járművek már 25%-a elektromos meghajtású, tehát komoly lépéseket tesznek annak érdekében, hogy itt is világelsők legyenek. Nagyon érdekes volt ez a látogató. Az energia kérdésére figyeltünk látogatásunk során, de a kutatás kérdését is napirendre vettük, hiszen Norvégia Horizon programban is fontos szerepet játszik. És, hogy el ne feledjem, lehetőségünk kínálkozott arra is, hogy az offshore gáz, gázplatformokat meglátogassuk. Annyira off a sortól, hogy 80 kilométerre van a partoktól ez a gáz kitermelő platform, aztán pedig lehetőségünk volt arra is, hogy egy lifttel a tenger szintje alatti 300 méteres mélységbe ereszkedjünk. Hát mondanom sem kell, Soha nem felejtjük el ezeket a kivételes pillanatokat, és ráadásul sokat tanultuk az energia és a energia hatékony gazdálkodás kérdéseiről. Kedves barátaim, köszönjük szépen, köszönjük ezt a tájékoztatást, ezt a debriefinget, az interneten nyomon követhető az ülésünk, bárki újra nézheti azt a beszámolót, hogyha bárkit a világon érdekel, hogy mi is történt az Európai Parlament látogatása során Norvégiában. Henna Virkunen asszony tájékoztatott bennünket, ő volt a delegáció vezetője. Következő ülésünk október 8-án kerül megrendezésre, délután, aztán október 9-én pedig 9-től 12.30-ig, és 2.30-től 6.30-ig. Következő ülésünk tehát három részből áll. Van-e bárkinek az egyebek alatt felvetni valója? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor folytassuk a napi, következő napi rendi ponttal, ez pedig a koordinátorok ülésem. Úgyhogy sokan felszabadultak, már el is hagyhatják az üléstermet, mert most már